minőségről szóló irányelv végrehajtásáról. Majd ezt biztos úrnak adom meg a szót. A bizottság nevében köszönöm. Mrs. President, honorable members. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a, bizots, a biztostársam kérte, hogy mentsem ki. Hosszú vitáink voltak a számítási módszerekről, hogy a 7A pontját az üzemanyag irányelvnek végre át lehessen ültetni a tagállami joganyagba. És így a klímaváltozási és energiacsomag részeként megvalósuljon. A bizottság 6%-kal kívánja csökkenteni 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását, a, a tanács októberi javaslatunkat elfogadta többséggel, de a parlament egyes képviselői túl alacsonynak tekintik a célkitűzéseket, és azt állítják, hogy nem fogják ezek a célkitűzések kellőképpen kiváltani a hagyományos szén és egyéb energiahordozókat. A üzemanyag minőségről szóló irányelv az, főleg a közlekedési célú felhasználással foglalkozik. Nem célja semmilyen üzemanyag típus visszaszorítása, pusztán az, hogy a kibocsátást sikerüljön a 6%-os csökkentési célhoz igazítani. A bizottságnak meggyőződése, hogy a minőségi irányelv és a üvegház célok elérhetők mind otthon, az egyes tagállamokban és külföldön is, hogyha ezt a bizottsági javaslatot elfogadják, amely egy kiegyensúlyozott javaslat, és a, miközben betartja az alap joganyagot valamennyi szereplővel való egyeztetés után született meg. A 7A egyébként a jobb jogalkotási gyakorlatnak is megfelel. 2020-ra vonatkozóan pedig már újabb csökkentési célok kezdenek megfogalmazódni, amelyek 2030-ig akár 30%-os további csökkentést is előirányoznak. Ez várjuk önöknek a hozzájárulását. Lesz hamarosan 2015-ben egy nagy konferencia

egy esetleges visszautastással ugyanis a six os kibocsátáscsökkentési cél is veszélybe kerülhet. köszönöm szépen a szót elnök asszony! izgalmas vitát folytattunk a környezetvédelmi bizottságban az üzemanyag irányelvről és elhangzott most, hogy realisztikus célokat tűzünk ki. Ha 2014-11-14 között 40%-kal eh, sikerült csökkenteni ezeknek a kibocsátását, akkor kérdezzük meg, hogy miért. Nem újabb környezeti szempontok merültek föl, hanem az, hogy a szabadkereskedelmi megegyezés kapcsán sikerült jól tárgyalni. A jövőben így kell tovább lépni. A klíma és energia csomaghoz hasonlóan kell a komitológiai eljárást javítani. Nem szabad ö, ö, hagynunk, hogy nemzetközi tárgyalásokban gyenge álláspontunk legyen, és nevetségesekké váljunk. Össze kell kapni magunkat, meg kell kötni a kompromisszumot, a bizottság most jó, hogy itt van, már jobb lett volna, hogyha a felelős biztos jön, de hát legalább valaki jött. Nos, jó lett volna, hogyha a bizottság világosabb kijelentésekkel áll elő, eh, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni és erre a zavaros elképzelésre mi nemet mondunk, mert a jövő szabadkereskedelmi megállapodásai során, ha ilyen gyenge az álláspontunk, akkor semmit nem fogunk tudni elérni. Lobby, lobbizni kell, és politikailag e, tudni kell nemet mondani, környezetpolitikai szempontból is tudni kell nemet mondani, és nem lehet így bánni a parlamenttel, bosszantó szemtelenség az, hogy úgy állapítanak meg értékeket, hogy az utolsó pillanatban, vagy csak azután tárgyalnak velünk, úgyhogy mélységesen fel vagyok háborodva. Köszönjük szépen, Gróte úr! Görling asszony kap két percet. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Gróte úr azt mondja, hogy csak nemet mondhatunk, de hát a jelenlegi döntés benne van a felügyeleti eljárásban, hiszen ez Lisszaboni előtti eljárás. Ez pedig azt jelenti, hogy az ellenvetést igazolni kell, érvelni kell, tehát három oka lehet ennek. Itt a, a harmadik okot nevezte meg, azonban ez nem felel meg magának a jogszabálynak a tartalmával. Ez pedig azt jelenti, hogy az üvegházhatású gázok esetében nem tudunk pontos értékeket felmutatni, bár maga a szöveg nem elég messze menő, sok képviselő számára azonban a hármas pont esete nem áll fönn. Szerintem kívánatos a bizottság javaslata, hiszen azt kérik, hogy a nyersanyag, importált nyersanyag mennyiségét jelentsék a tagállamok. Ez nagyon fontos az átláthatóság szempontjából, hiszen jelenleg ez nem teljesül. Ennek az információnak a nyomon követése lehetővé teszi az iparág figyelemmel követését a jövőben. A kitétel elfogatása alása az egész folyamatot, és késedelmet vezet be, mint egy hat évvel elmaradnánk így, ez nem a megfelelő lépés. Szerintem hogyha Grüte úr ugye kompromisszumot szeretne köpni, jobb, jobb lenne az kompromisszumként, hogyha a parlament elfogadná a bizottság javaslatát annak jelenlegi szellemiségében, tehát előrelépés történne, és a következő években meggyőződnénk arról, hogy valóban eredmények születnek, és nem hagyjuk, hogy ez az egész az intézmény közé labirintusban elveszen. Brandi. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr. Következik két percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hétvégén Limából tértem haza a klímavédelmi csúcs találkozóról, és nagy hatást gyakorolt rám, hogy milyen eltökélten kívánnak harcolni a részes felek a klímaváltozással szemben, de az is egyértelművé vált, hogy nagyon nehéz időszak áll előttünk ebben a harcban. Nézzünk szembe azzal, hogy holnap sokkal több lesz a széndiokszid kibocsátás, mint ma, és holnap után több, mint holnap. Éppen ezért alapvető jelentőségű, hogy a politika az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé terelje a beruházásokat. Ezért van szükségünk az üzemanyagbiztonsági és minőségi irányelvre. Elnézést, hogy összezavarodtam de megtaláltam, eh, hol tartok a papírban. Ezért nagyon lényeges, hogy eh, a jelenlegi végrehajtási intézkedés nem tölti be a hivatását. A nigériai nyers eh, olaj, ami szennyezett, ugyanolyan ebérelést kap, mint a tisztább nyers olajak és ez ellentmond az irányelv céljainak, ezért néhány kollégámmal és néhány más frakcióval együtt ellenvetést nyújtottunk be. Csatlakoz, csalódott vagyok az Európai Bizottság kijelentéseivel ma, hiszen nagyobb kötelezettségvállalásra számítottam, ebben a témában, és 2011-es javaslatok után nem igazán értem, hogy hogyan tudnak kiállni teljesen ennek ellentmondó javaslat mellett, miután a tanács az első javaslatokat elvetette. Nem tudom, hogy tudnak mind a kettő mellett kiállni. Egészen egyértelmű, hogy a beruházásokat ebbe az irányba kell terelni, és a megfelelő irányba csak akkor tudjuk őket terelni, hogyha erre ösztönzőket is adunk, és ez a jogszabály rossz ösztönzőket tartalmaz. Köszönöm. Köszönjük szépen, Gebrandi úr. Madame López, López asszony kap másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy egy kérdést teszek fel. Hogyan lehetséges, hogy a tanács javaslata eh, a kanadai szabadkereskedelmi egyezményre vonatkozó tárgyalásokkal egy, esik egybe? azért, mert ezt követelte az olajügyi lobby. Pontosan tudják, hogy az ilyen üzemanyag a szokásos finomított üzemanyagokhoz képest sokkal nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátással rendelkezik. Nem szabad ezeket az importokat büntetni, az ártalmas üzemanyag felhasználását ellenőrizni kellene. Az a Kanadával, Egyesült Államokkal kötött szabadkereskedelmi egyezmények feltétele volt az, hogy csorbítsuk az Európai Unió állampolgárait védő környezetvédelmi politikák alkalmazását, ez is jó példa erre. Például a profit kumulálásának kötelezettsége is ebbe az irányba mutat, és így a védelem szintje csökkenni fog az Európai Unió számára, mint környezetvédelmi, mint társadalmi szempontból. Gyakorlatilag ahhoz vezet ez, hogy újra föl, lefoglalások lesznek, ez a megoldás nem fenntartható alternatíva. Köszönöm szépen, Eckhart úr következik eh, négy és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Valamennyi frakció szerintem egyetért abban, hogy nem magát az irányelvet akarjuk megtorpedózni, sőt, azt akarjuk megvédeni, csak a bizottsági javaslattal nem értünk egyet mert elméletileg ez egy nagyon hatékony eszköz lehetne, csak itt a Bibi, hogy elméletileg ezzel a javaslatával a bizottság tudatosan meggyengíti a javaslat, az eredeti javaslatot, és annak az értelmét is alássa. Görling asszony egyet értek, csak akkor csak jogi alapon lehet ellen mondani. Igen, egyetértek. Jogi alapon próbálja a bizottság a 6%-os magáltal előírt célt elérhetetlenné tenni, és nem tesz különbséget a különböző üzemanyag típusok között, úgy, ahogy korábban tette. Tehát gyakorlatilag az egyik leghatékonyabb intézkedés alól ássa ki a talajt. Ezért ellenezzük azt. De ha elolvassuk a hatástanulmányokat, állítólag ugye ez a jobb jogalkotás jegyében születik ez a szöveg. Nos, ha elolvassuk a hatástanulmányokat, akkor azt látjuk, hogy a leghatékonyabbat kéne javasolni 2011-hez képest javasolni a módszerek közül. Miért van akkor az, hogy a bizottság a saját hatástanulmányának sem híve nem követi annak az ajánlásait, sem a saját 2011-es ajánlásait sem. Minden érték ezekben ugyanaz, mint 2011-ben volt, tehát csak sejthetjük, hogy mi történik itt, és ugyanada kell, hogy jussak, mint Matthias Gruta kollégám. Szerintem ez a kanadai lobbynak az eredménye. A kanadai lobby, és önöket szerintem uh, ugyancsak megkeresték, uh, hogy támogassák ezt az intézkedést, mert így a differenciálás megszűnése miatt megnyílik az ajtó az ő termékük előtt. Tehát gyakorlatilag kanadai érdekeket követünk. És ha kanadaiak is hallgatnának minket, akkor ez nem Kanada ellen van, amit én mondok, hanem szeretnénk különböző típusokat megkülönböztetni, és ha ha a kanadaiak a normális kőolajnál tisztább terméket tudnak ajánlani, akkor ezt igazolják mérésekkel, és elfogadjuk ha kevésbé vagy többé szennyező, legyen leparipírozva, azért rendeletez. Rendelet szintjén kéne, hogy ezt szabályozzuk. Ez gyakorlatilag az eredeti üzemanyag minőség irányelv fő vonala ellen megy, amit most javasol a bizottság, és de Gebrandi úrhoz hasonlóan remélem, hogy a bizottság ráébred most arra, hogy az eredeti irányelv és metodológiája megőrzésre méltó, de a bizottság most csak annyit mond, hogy majd lesz erről valami tanácskozás, bocsánat. Ennél mi sokkal többet várunk el. Azt szeretnénk hallani, hogy a bizottság garantálja, hogy 2020 után vonatkozóan lesz egy javaslat a különböző üzemanyag típusok között, és a, a jókat támogatni fogja, a jogalkotás és a rosszakat pedig üldözni. A néppárt itt azt akarja velünk elhitetni, hogy ez öt évig tart. Nem. A bizottság most mossa a kezét, azt mondja, hogy 2020-ig a meglévő metodológia alkalmazható. Ha valóban érdekel minket a metodológia hatékonysága, akkor a 2011-es javaslatot kell megőriznünk, amely már akkor különbséget tett a különböző üzemanyagok anyagok között. És most a különböző például a bioüzemanyag lobby ö, ö, érdekei érvényesülnek, legyünk eléggé gerincesek ahhoz, hogy ellenezzük ezt a javaslatot, és kedves bizottság, mi le fogjuk ezt szavazni, ezt a javaslatot. Fáj a szívem, de így lesz. Well, thank you. The next speaker is Mr. Pedicini. For... Pedicini úr, következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek Eckhart úr szavaival, de technikai adatokra kell mindezt alapozni. A foszilis üzemanyagoknak nem mindegyike kockázatos az egészségünkre, vagy a környezetre veszélyes. Vannak olyanok azonban, amelyek nagyon káros hatásúak. Egy tanulmányból kiderül, hogy a legfontosabb olajfeldolgozó terület Kanadában olyan környezetvédelmi adatokkal rendelkezik, ahol a határértéket esetenként 6000 szeresen meghaladják bizonyos anyagoknak a jelenléti számai a klinikai vizsgálatok leukémia és a Hodgkin disease, vagyis megbetegedés előfordulásának gyakoriságát említik a szennyező anyagok jelenlétével kapcsolatosan. Kollégák, mindenki amellett szavaz általában, hogy védjük az állampolgári jogokat és a környezetet, akkor a bizottság hogyan kardoskodhat egy ilyen javaslat mellett? Köszönöm. Ják úr, következik kérdésre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az éghajlatváltozás elleni harc, illetve az üvegházhatású gázok elleni harc a nagy környezetvédelmi vita részét képezi. Ugye ezt láttuk Limában, ezen a hétvégén. Jó szándékunkról tettünk tanúbizonyságot, azonban egyre bonyolultabb a helyzet. Hogyha nem lenne ilyen szörnyűséges a téma, akkor azt mondanám egy kis iróniával, hogy mexikói egyszerűség eh, helyzetét éljük. Azonban 2015-re próbálunk valamilyen megállapodásra jutni, és megfelelő nemzetközi intézkedéseket hozni. A bizottság irányelve, amelyről szó van a mai napon, az energiára és az éghajlatváltozásra összpontosít öt fontos területen, és az éghajlatváltozás ellen megpróbálja fölvenni a harcot az üvegházatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Zserbrandi és Eko úr ezt a számolási módszert megkérdőjelezte. Van itt egy közös pont, mind a ketten matematikai és jogi elképzeléseket követnek. Egy valós környezetvédelmi politikára van szükség. A bizottsági számítás figyelembe veszi az észak-amerikai eh, iparág érdekeit, és egy megfelelő intézkedést kíván hozni. Nemzetközi kereskedelmet arra használja föl, hogy ezt az eredményt megvalósítsa. A 106-os eljárás keretében kifogást emlegetnek, a parlamenti többséggel szemben, hiszen ez nem népszerű, miután támogatták Jean-Claude Junckert. Ez azt jelenti, hogy egy környezetvédelmi politikát szeretnénk, de nem ilyen kereskedelmi kérdésekkel. Köszönöm. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Tisztelt biztos úr. Amit ön mondott, az itt nem teljesen stimmel. Az irányelv nem a végrehajtásával van baj, hanem a megváltoztatásával. Mi vette rá a bizottságot arra, hogy még a nemrégiben egyértelmű eredményt hozott vizsgálatok is azt mutatták, hogy klíma egyenlegünk rosszabb, mint azt reméltük, és ez főleg ezeknek az üzemanyagoknak köszönhető. Nyilván nem a tér tényállás változott, meg ugyanazok a a ö, erőforrások állnak rendelkezésre, úgy tűnik, hogy a politika változott meg, ezt viszont nem fogjuk elfogadni. Tudjuk, hogy a, a autógyártás lobbizik. A 90-es években láttuk, hogy pont azért kerültek szennyező üzemanyagok ö, a piacra, mert nem volt szabályozás. Akkor megszületett a szabályozás, ugye a kátrány, homok és a pala gáz megjelentek, és ezeket azóta elemeztük, és nem lenne hiteles most a politikánk, hogyha egyértelmű lobby érdekek érvényesítése határozná meg, azt, amit csinálunk, ezzel ráadásul precedens teremtenénk, és akkor jöhetnének ide bármilyen lobbisták, és nem lenne semmilyen politika csinálási szabadságunk, hanem csak egy klientúrát kell kiszolgálnunk, és nevetségessé tesszük magunkat. Jól van, értjük azt, hogy erősek ezek a lobbisták, és az internet korában jól lehet látni ezeket az erő viszonyokat, én már csak a precedens elkerülése érdekében is el fogom utasítani ezt a bizottsági hozzáállást. Tanvalc úr kap másfél percet, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha a bizottsági munkaprogram a kiszivárogtatott dokumentumnak megfelelő, akkor a harmadik pont egy ígéretet tartalmaz, hogy előre tekintő lesz a klímaváltozási politika de hogy mennyire előretekintő ez a politika, tekintsük át a közelmúlt történelmét. Nyolc évvel ezelőtt eh, az EU eldöntötte a kopenhágai konferencia előkészítéseképpen, hogy klímavédelmi és energiacsomagot eh, hoz létre. És eh, ennek volt része az üzemanyagokra vonatkozó irányelv, de nem hajtották végre. 2012 már mögöttünk van, és nem sokára elérkezik a Párizsi konferencia a jövő évben. Erőteljes végrehajtásra van szükség, hogy tovább tudjunk lépni az alacsony szén kibocsátású társadalom létrehozása irányában. Ennek a megközelítésnek pontos számításokra kell alapulnia az életciklus tekintetében, ami az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását illeti. Lemaradásokat tapasztalunk a kibocsátásokban és a célkitűzések elérésében. A piacok továbbra is ilyen üzemanyagokra alapoznak, és ez nem lesz megoldás Európa számára. Rídasszony egy percben következik. Köszönöm szépen nagy örülmel mondom, hogy végre a hétköznapi emberek számára is előnyös egy nemzetközi megállapodás. Csökkennek eh, az üzemanyagárak azért, mert az Egyesült Államok és a Kanada és Kanada új eh, forrásokat eh, tárnak fel, és így nem kell instabil országokra és szinte ellenséges rezsimekre támaszkodnunk. Ez jó újévi hír, de nem a zöldek számára. Mindent megkívánnak tenni, hogy ezeket a fejleményeket megtorpedozzák. Az adófizetők számára az Európai Unió hozott létre egy olyan strukturális hibákkal rendelkező rendszert, amely hátrányos számukra

Uh, Köszönöm szépen. Catherine következik. is Nagy csalódás az, hogy a bizottság egyre gyengébb választ ad a homokolaj kérdésére ebben az irányelvben, hiszen ez az ajánlat az Európai Parlament javaslatait figyelmen kívül hagyja. Ide tartozik a különböző üzemanyagok közötti különbségtétel. A bizottság a saját hatástanulmányát sem veszi teljes mértékben figyelembe, hiszen most a homokolaj ugyanolyan kibocsátási értékeket képvisel, mint a hagyományos tüzelőanyagok, és a cégek önkéntesen számolhatnak be a kibocsátásukról, ahelyett, hogy tisztább üzemanyagba ö, ruháznánk be, a homokolajat helyezzük előtérbe, és ez pedig azt jelenti, hogy a kanadai homokolaj nagyobb teret nyer a következő időszakban. Tisztelt biztos úr, fontos, hogy új javaslatok szülessenek 2020 mögé tekintve, és vegyük figyelembe a homokolaj nagyon is szennyező tulajdonságait. Hiszen, hogyha az Európai Unió komolyan gondolja, hogy az éghajlatváltozás elleni harcot vezeti, akkor a kibocsátást is csökkenteni kell a közlekedési ágazatban, ezt pedig csak úgy tudjuk tudunk megtenni, hogyha tudjuk, mit égetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő. Laurisztin asszony egy percben. Köszönöm szépen. A parlament figyelmét szeretném felhívni egy további aspektusra is ebből az irányelvből. Ez nem csak egy kanadai homokkal függ össze, hanem a saját üzemanyag termelésünkkel is összefügg itt Európában. Meg kell találnunk a módját annak, hogy egy környezetbarátabb módot találjunk. Itt van az észt pala ágazat, igenis természetbarát módon is tudunk olajat termelni megfelelő alternatív módokat tudunk találni, és munkahelyeket tudunk teremteni Észtországban a keleti határon. Ezek a az ott dolgozók egyébként az orosz kisebbséghez tartoznak általában, és ha elutasítjuk az irányelvet, ez azt jelenti Észtország számára, hogy megdoplázódik a munkanélküliség ezen a vidéken, a szociális feszültség növekszik, mivel ez egy rendkívül érzékeny terület, az orosz határon vagyunk, Orosz, Oroszország egyre agresszívabb a balti tenger környékén, tehát vegyük figyelembe, hogy itt egy környezeti, egy szociális probléma, és sőt a katonai fenyegetés is meg kell említeni. Köszönöm. Ederlió. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehet, hogy fiatal vagyok és naív, de azért jobb jövőben reménykedem. Ezért aztán nagyon rosszul esik, amikor azt látom, hogy négy év alatt a bizottság részéről leállt a munka gyakorlatilag. Azok a javaslatok, amik előttünk vannak most, rosszabbak, mint két-három évvel ezelőttiek. A bizottság elveszi az ösztönzőket azoktól, akik nem jól teljesítenek, hogy változtassanak ezen hinnünk kell abban, hogy van lehetőség a változtatásra. Nem tilalmat akarunk, hanem azt mondjuk, hogy különböző jogszabályi keretre van szükség, hogy motiváljuk azokat, akik nem teljesítenek jól, hogy változtassanak ezen. Attól tartok, hogy ez jellemző az új bizottságra. Holnap azt fogjuk hallani, hogy környezetvédelem szempontjából lényeges dokumentumokat visszavonnak. Nagyon remélem tévedek, és többet tesznek a környezetért a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kaputó úr. Egy perc. President. La proposta della Commissione relativa... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság elrendelte, hogy az üzemanyag minőségét ellenőrizni kell, és hogy megfelelő minőségi üzemanyag legyen az európai autókban. Azonban az sem mindegy, hogy milyen üvegház hatással rendelkeznek a különféle üzemanyagok. Például a homokolaj, amelyet Kanadában termelnek ki, nagyon nagy mértékben szennyezi a környezetet. Éppen ezért ne kerüljön be az európai piacra. Hallottunk számos kifogást, a bizottság javaslata ellen, tehát például itt az irányelv alkalmazása tekintetében is. Ezeket legitimnek tarthatjuk. A bizottságnak pedig természetesen figyelembe kell venni az energia ellátás, az energia biztonság általános koncepcióját is. És nem felejthetjük ki itt az orosz-ukrán válságot sem. A bíróság pedig fáradozzon azon, hogy széndiokszidban szegény üzemanyagokat használjunk. Köszönöm. Most Gesine Meissner következik az ALDE nevében. Köszönöm, elnök asszony. Arról van szó, hogy az üvegházhatást okozó kibocsátásokat 2020-ig jelentősen szeretnénk csökkenteni. Most a bizottsággal szemben itt állunk csalódottan, hogy nem írta le eléggé ambiciózusan a célokat, hiszen ténylegesen az a helyzet, hogy egy öt éves folyamat után, hogy megnéztük, hogy az üzemanyagoknak milyen az üvegházhatás kiváltó hatásuk, igazából nem jutottunk sokkal messzebbre. Úgy gondolom, hogy több mindenek kellene történnie. Hogy mit is lehet tenni. Egyrészt kijelenthetjük, hogy Európa versenyképessége is szerepet játszik, az importfüggőség is szerepet játszik, és természetesen érintettek a KKV-k. Itt nem csak a nagyiparról és nem csak Kanadáról van szó. A bizottság még adós nekünk egy-két válaszsal. Az biztos, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy az ambiciózus céljainkat nem sikerült megvalósítanunk. Ez pedig nem Európa érdeke. Köszönöm. Most áttérünk a spontán felszólalásokra néhány perc erejéig. A szót pedig Flasikova asszony kapja. I recall you, it's one minute for everyone. Mindenkinek egy perc jut. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az üvegház hatást, kibocsátó gázokat korlátozni kell az európai stratégia értelmében. Az irányelv tervezet kedvező lehet ebből a szempontból, de igazából nem látjuk azt, hogy hatékonyabbak is legyünk. Azt gondolom, hogy ennek az irányelvnek tükröznie kell a tényleges helyzetet, reális megközelítést kell alkalmazni a reális célokkal. Ne engedjük, hogy a jelenlegi helyzet tovább romoljon. Meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság pozícióját támogatni lehetne ezért, és ne engedjünk a lobbycsoportok nyomásának azok, akik részt vesznek a környezetvédelemben közülünk, gondolják végig, hogy miről van szó a következő generációkról, és fontos, hogy minőségi jelentés szülessen. Köszönöm, Jakovcsek úr. Jasno predloži ono što su dva ključna temelja uopće našeg grada u... Köszönöm szépen nagyon fontos, hogy egyértelmű javaslatot kapjunk a bizottságtól. Ez az alapja mindennek, amit az Európai Unióban végzünk. Az éghajlatváltozás elleni harc. továbbra is hatalmas jelentőségű számunkra. Ugyanakkor azonban a fogyasztókat is védenünk kell. csokoládéról beszélünk, a sózott sült krumpliról és a fogyasztók védelméről, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek közös érdeke a zöld gazdaság védelmén. Észtországban egyértelműen látjuk, hogy fontos az ilyenfajta gazdaság védelme, és nem engedhetjük meg a munkahelyek elvesztését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon nagy a képmutatás. Megdöbbentőnek tartom, hogy az Európai Unió közlekedési szektorának 94%-a kőolajtól függ, ennek ellenére a bizottság azzal érvel, hogy jogilag nem védhetők ezek az intézkedések, és ezért nem megfelelőek. Hát először is a kutatás fejlesztésbe az alternatív üzemanyag területén egyre többet ruházunk be, miközben akadályozzuk ezt a fajta fejlődést. Hát ez nevetséges. Különösen a minőségi irányelv 44-es preambulum bekezdése. Hogy mondhatják azt, hogy ez nem tiszteli a környezetvédelmi normák betartását. Össze kell szedni magunkat, és amit a szocialista kollégák mondtak a frakcióból, azt kell támogatnunk, és mások is ilyen értelme szóltak hozzá. Köszönöm. Kallas asszony. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen. Meggyőződésem fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy mit is akarunk elérni ezzel az anyaggal a CO2 kibocsátás csökkentéséről van szó. Észtországnak az a sajátossága, hogy rendelkezik egy megfelelő palaiparral. Ez egy szennyezőipar természetesen, viszont azt gondolom, hogy ökológiai előnyöket is lehet kovácsolni ebből, ezért beruházásokra van szükség Hogyha többet ruházunk be azonban, az azt is jelenti, hogy még több lesz a szennyezés. Egyébként látni kell, hogy van egy Oroszországtól való energiafüggőség is. Ezt is figyelembe kell vennünk. Észak-Kelet, Észtországban egyébként a politikai instabilitás veszély is felmerül, hogyha itt szociális feszültségek alakulnak ki. Azt gondolom, hogy a bizottság elutasításával elérjük a célunkat. Ferreira úr. Köszönöm szépen. A vitából kiindulva két kérdést szeretnék feltenni. Az első, azt gondolom, hogy sok figyelmet fordítunk az üzemanyag minőségére, de ami még fontos, az az, hogy figyeljünk az energiabiztonságra is. Tehát természetesen fontos a minőség egyrészt, másrészt az ellátás biztonság talán még fontosabb, hogyha erről beszéltünk. Ezért ezen a területen egy közös politikát kéne kialakítani. Itt a minőség és az energiállátás biztonsága, tehát kéz a kézben kell, hogy járjon. Egy következő probléma 2020-ig a kutatásra, innovációra több pénzt kívánunk fordítani ha ezeket az erőforrásokat fel tudjuk használni, akkor pénzt kellene találnunk egy olyan jellegű kutatásra is, amely az emisszió kibocsátást segít csökkenteni. Zámke úr nem kérte meg, hogy hozzászóljon, nem is szerepel a listámon, de mégis hozzászólt. Ennek ellenére Ferreira úr. Folytatjuk. Köszönöm szépen. Önök azt mondja, tehát most kerültem sorra. A bizottsági javaslata, ami az üzemanyagok minőségét illeti, ellentmondásban áll a bizottság klímavédelemről szóló retorikájával. A bizottság szól az energiaváltozásról, a széndiokszid szegény gazdaságról. Jelen esetben pedig ellentmondást véltem felfedezni. Azt látjuk, hogy újabb és újabb üzemanyagokat találnak, feleznek fel, azonban eh, az új üzemanyagoknak eléggé rossz az üvegházhatás profilja. A fosszilis üzemanyagok hagyományos vagy nem hagyományos felhasználása előbb-utóbb mégiscsak káros hatásokkal jár. Éppen ezért számomra nagyon fontos, hogy eh, nagyon óvatosan bánjunk ezekkel az üzemanyagokkal. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy legyünk nagyon takarékosak az ilyen jellegű üzemanyagokkal. A bizottság javaslata pedig eh, nem tartalmazza ezt a célkitűzést, márpedig, hogy eh, ha nem vagyunk takarékosak, akkor szennyezni fogunk. Jobban ki kellene használni a meglévő üzemanyag forrásokat. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Moi asszony. Grazie, signor Presidente. Allora, io... Köszönöm, elnök asszony. Arra kérnék mindenkit, hogy európai szinten is ügyeljünk erre az irányelvre. Szerintem ezeket a különféle újabb üzemanyagokat egyszerűen be kellene tiltani. Gondoljunk Szardiniára. Szardinia szigetén például van egy magán olajfinomító, és ezeket a homokolaj-szerű dolgokat szeretnék ott feldolgozni. Óriási környezetszennyezéssel jár ez. Szardinia turizmusból él, védeni kell. Most pedig eh, lezárjuk a spontán felszólásokat, és eh, átadom a biztosnak a szót. Mrs. Oops. Mrs. President, thank you. Elnök asszony, köszönöm. Tisztelt képviselők, köszönöm a vitát. Igazából csak megismételhetem azt, hogy ezzel a javaslattal szeretnénk hozzájárulni a 2020-as 6%-os széndiokszid kibocsátási kötelezettségvállalásunkhoz. Szeretnénk a közúti forgalomban, a közúti szállításban alkalmazott üzemanyagok szén és széndiokszid tartalmát csökkenteni. Szeretnénk gondoskodni arról, hogy csökkenjenek az üvegházhatást okozó gázok. Meghallgattuk a véleményeket, meghallgattuk az agályokat, utaltak a kereskedelmi megállapodásokra, hogy léteznek egyéb irányelvek is. Ezeket az agályokat pedig tényleg közvetíteni fogom Kányéte biztos társamhoz, tehát most köszönöm, hogy meghallgattam önöket. Köszönöm, biztos úr! Most a vitát lezárom, és áttérünk a következő rendi pontra, ez pedig a szállítási vállalkozások jó hírnevének értékelése. floor to the Commission. Commissioner